Good morning, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy elfoglalják a helyüket. És előkészítik a szavazókártyájukat. Szeretném elkezdeni a szavazást, mert nem szeretném, hogyha késedelmet szenvednénk, hiszen 11 órakor érkezik a biztos szeretnénk egy gördülékeny szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Látom, hogy eh, nagyon mozgolódnak, látom, hogy készülődnek. Csináljunk egy teszt szavazást. Thank you. So, First of all, um... Először is, ha megnézzük a napi rendet, egyetértenek ezzel. Ha igen, akkor elfogadottnak tekintjük. Van néhány bejelenteni valom. Lesz egy külön ülésünk Strasbourgban hétfőn, március 13-án, este 7 órától másfél órás ülés lesz, ahol eszmét cserélünk Kanyete biztosan a struktúrált párbeszéd kontextusán belül. A második bejelenteni valóm az az, hogy az NV titkárságában változás történik. Postu asszony csatlakozott az NV titkárságához adminisztrátorként március 1 és a szabizottság nevében üdvözlöm őt. 21 nyelven van ma tolmácsolás, és elektronikus módon elérhető a dokumentáció. Közreadtuk a koordinátorok ajánlásait, remélhetőleg megnézték ezeket. Ha nincsen semmilyen fajta kifogásuk, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Ha nincsen kifogás, akkor a december 8-ai, illetve a január 23-24-ai ülések jegyzőkönyveit is elfogadottnak tekinthetjük. Tehát elmondtam mindent, amit a titkársággal akartam elmondatni. Megkezdjük a szavazást. Teneszeszkú úr jelentése az első jelentés és az 57-es módosítóval kezdjük. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, de ellenőrizzük, mert néhány frakció megosztott volt ebben a kérdésben. 57-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. 58 es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 59-es. To check 58-es. Az 58 est ellenőrizzük? Másfajta többség volt ez, 58-as. Now close the vote. Ha <laughs> ha someone didn't vote it, but it's uh, rejected. Elutasítva. Um, amendment 59. 59-es mellette. Ellene. Elutasítva. Amendment 60, split vote. First. 60-as részenként első rész mellette elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Az egyik frakció nem szavazott. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 61-es okafogyottá vált, 62 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 68 es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 11-es okafogyottá vált, nem. 11-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodik. Nem tették fel a kezüket, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Most szavazniuk kell, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Amendment 70. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 77 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 15 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 78 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 79 mellette, A 75-ös szeretnék ellenőriztetni? Rendben, 75-öst ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. El kell mondjam, hogy nem igazán teszik fel a kezüket, pedig fel kéne, elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodik, Ellenőrizzük. It's open. It's closed. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 17 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 81 mellette, ellene, tartózkodik, elfogad, elutasítva 82 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 86 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 87 mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 88 mellette ellenet tartózkodik elutasítva, 89 mellette ellenet tartózkodik. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 90 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 95 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 98 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodik, Nem láttam az SND-t, tehát ellenőrizzük. Vote is open and the vote is closed. Adopted. Elfogadtuk. 100 mellette. Ki támogatja a százast ellene? Tartózkodik. Elfogadtuk. 101 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 102 okafogyottá vált, 104-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 105 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 108-109-1-ben mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük a 118-ast. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 28-as oka fogyott, A 119-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 120 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 121-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122-es mellett okvedettá vált, 124-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 125-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 126 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 127-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 128 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 129-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 130 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 131 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 35-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 3 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodik, el, elutasítva. 46 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös, 50-es együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os és 51-es egyben mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 53 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Adottasítva. 8-as, 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 54 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, végső szavazás következik, név szerint a szavazást megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadtuk. This is, Next vote is... Következő napi rendi pontunk, szavazás a Gambus jelentésről. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 97-es nem, 98-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Száz mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 101 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 102 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 104 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 105 mellette, ellene, tartózkodók jobb, ha ellenőrizzük. 105-ösről szavazunk. I think it's adopted. I, yeah. And it is Let's close the vote, and it is clearly adopted. Egyértelmű az eredmény, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 120 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 6-os mellette, ellene. Ki van ellene? Ki tartózkodik, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 13-asról szavazunk. The vote is open and the vote... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazatomból. szavazatomból. 108 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os 16-os mellette ellene ki van mellette? A 16 mellett, köszönöm. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 18 mellette, ellenem, tartózkodók, elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20-as mellette. 19-est ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást 19-esről. It's adopted, it's the opposite, yeah. Thank you. You can correct me. Ki lehet engem javítani, rosszul mondtam be az eredményt. Egyértelmű volt az eredmény, elnézést. Rossz szót használtam, nyelvbotlás volt. Láttam, hogy elfogadtuk, de azt mondtam, hogy elutasított. 20-as. 18-asról is? Jó, akkor elnézést kérek. A 18-asról szavazunk. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezzel ezt elutasítottuk. 20-as jön mellette. Ellene. Tartaszkodók. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene. Tartaszkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 23 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 30 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 113 mellette, I'm sorry, you want to check 48? A 48-ast ellenőrizzük. De hol van itt 48-as? 28-ast? But we long, we are... Az már nagyon rég volt. Vannak olyan frakciók, amelyek eh, nem egyértelműen szavaznak, mármint olyan szempontból, hogy néha ide szavaznak, néha oda. Folytonosan változik a többség. Hol is tartottunk? 113-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. 32-esről szavazunk. The vote is open. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33 mellette. Ellene tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. You are making my life hard, uh, Aldi. Az Aldeit megnehezíti az életemet. Lezárom. Elfogadtuk. 34 mellette. Ellene. Tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. The vote is open. The vote is Closed. Reject. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 36 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást a 36-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 117 mellette, ellene tartózkodók elfogadók 42 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. 42-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk 47 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 48 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 49 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 50 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 51 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 52 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 119 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 53 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogad, 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 63 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 64 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 70-es mellette. Jó, ellenőrizzük a 69-et. It's closed. Adopted. It's the opposite. Yeah. But how come? It was a sort of delay in your hands. Or... Úgy emelték a kezüket. Különben nem is mondtam volna. The one was Mindenki ellene van? Vagy hogy van? 70-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 71. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 73 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 74 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 76 mellette, ellene, elfogadtuk. 77 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 78 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 80 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 81 mellette, ellene, elvetettük 82 mellette, elvetettük 83 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 84 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodók elfogadók. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadó 91 mellette ellene tartózkodók elutasítva, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzon mindenki. Jó, akkor lezár, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Next. Yes. Next vote is um, Konechna report, palm oil. Please show hands. I will try to <laughs> concentrate because this one is a bit uh, longer. Um, so, first vote. Első szavazás a deve részéről, egyes rész, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Deve második, háromos rész, mellette? ellene tartózkodok, elfogadtuk. Inta első rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Agri. Kettes. Melyik? Megyünk Agri 60 8 egyes rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri mellette, ellene tartózkodók elfogadtak. Agri 6 mellette, ellene tartózkodók elvetető. Agri 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. In a kettes, egyes rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Agri van egy ogri? Azt hittem, hogy a szím soron van. Agri 32 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most nem. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 96 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 95 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 97 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 113 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Agri 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 132 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, Debe 11 első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 140 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Inta 15 első rész mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Teve 17 első rész. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 162 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 52 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 186 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 187 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 191 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 201 mellette, ellene elfogadtuk. Agri 16 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Inta 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 128 kettes rész mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg géppel. A 128-as második részéről szavazunk géppel. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk azt. Elnézést. Agri 29. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Döve 23. második rész. Oka fogyottá vált? Deve 25. Deve 25 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Deve 2. Ellet, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 3 mellette tartózkodók elfogadtuk. Agri 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 69 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 209 mellette ellene tartózkodók elvetettük, Agri 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 219 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 227 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 245 okafogyott, 126 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 24 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 26 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 28 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, de azt nézzük meg géppel. Deve 28-asra megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Deve 4 mellette, ellen tartózkodók elvetettük. Elfogadtuk. Deve 5 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 18 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Agri 21 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Deve 19 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Deve 20 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Agri 24 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Deve 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 8 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 200 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 234 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Agri 17, 70-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Deve 14 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 18-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 247 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 111 mellette okafogyottá vált, bocsánat, Agri 50 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 248 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Agri 34 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Agri 36 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Deve 5 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Mondtam, hogy hármas rész? Hármas rész volt. 114 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 42 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Agri 43 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Agri 62 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 260 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Bocsánat? Ki beszél? Kérem érezze, hogy hol ül, nem? Nem értem. Mikrofonom mondja, legyen szíves. Agri 62? Jó, nézzük meg az Agri 62-es géppel, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 260. 263 mellette ellene elvetettük. 265 mellette ellene elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettő mellette ellene tartózkodók elvetettük. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. hat Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. hét Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. nyolc Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. kilenc Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. tíz Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. tizenegy Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. tizenkettő Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 13 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 15 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 19 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 21 mellette, ellene. Tartózkodók, ezt nézzük még éppen, a 21-est. Megnyitom, most meg lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22. Mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 23 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodó elfogadtuk. 30 mell... 33 mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg géppel a 33-ast, Elendő szavazást. Tehát a 33 ashoz szavazunk még egyszer. Lezárom. Elfogadtuk. 34 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 35 mellette. Ellene tartózkodók. Szerintem elvetettük, hogy nézzük meg a 35-öst géppel. Lezárom. Nem, elfogadtuk. Jó, hogy megnéztük. 22-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 23 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 39 mellette. Ellene. Tartózkodók, elvedettük. 40 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 42 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette. Ellene. Tartózkodók, Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 50 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 55 mellette, ellene. Tartozkod, elfogadtuk, szerintem. Nem látom, senki ellenkezne szinte. 50. 55. Nézzük meg az 55-öst. The vote is open and the vote is... Lezárom. Elfogadtuk. 51 okafogyottá vált 54. 54 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 52 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 25-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 59 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 60 mellette. Ellene tartózkodó, elvetettük. 61 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 70 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 69? Menjünk vissza 69-re, szavazunk róla. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 71 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 72 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 74 mellett eh, szavazunk róla. 74 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Inta vélemény. A következő szakasz. Nem, arról nem szavazunk. Jó hír, szaladunk előre, utolsó, végszavazás, utolsó oldal. Elektronikusan ejtjük meg, megnyitom a szavazást. Ez kellemes meglepetés. Várom, hogy mindenki voksoljon, már ha akar. Lezárom a szavazást. Egyetértettünk a dologban. Köszönöm szépen, és gratulálok. Ezzel zárjuk a szavazást. Gratulálok mindenkinek, aki részt vett. 5 perc múlva befut, vele biztos, ne menjenek tehát messzire, 5 perc múlva folytatjuk.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 Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Now I think.

So, dear colleagues, I invite you to take a seat. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, és eh, üdvözöljük együtt Vella biztos urat. Köszönöm, hogy itt van körünkben ma. Természetesen kollégák, a biztos elfogadta meghívásunkat. Ez eh, a struktúrált párbeszédünk keretén belül történik. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, köszönöm. Üdvözöljük Önt, biztos úr! Várjuk azt, hogy beszámoljon az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjáról. Biztos vagyok abban, hogy a kollégákat érdek ismétlik a különböző témák, amelyek a következő időszakban a napirendünk tárgyát képezik majd. Itt abba is hagyom a bevezetőt, és kérem, szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Tisztelt képviselők, ezek az eszmecserék nagyon fontosan vannak kiemelve a naptáramban. 38 évig voltam parlamenti képviselő Máltán, így tudom, hogy mennyire fontos az elszámoltathatóság. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok közvetlenül arról, hogy a következő hónapokban mire számíthatnak. A időhöz érkeztünk a bizottság munkáját tekintve. Két és fél éve vagyok már biztos, ez az első olyan időszak, amikor a zöldet és a kéket egyesítjük egy portfólióban, vagyis a környezetvédelmet a tengeri kérdésekkel. Az, hogy a szárazföldet összekötjük így a tengeri kérdésekkel, egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítést eredményez, gondoljunk csak a körfogásos gazdaságra, a műanyag kérdés megoldására a biodiverzitásra, vagy az illegális halászteleni küzdelemre. Néhány nappal ezelőtt Juncker elnök közreadta Európa úgynevezett születési anyakönyvé kivonatát, egy fehér könyvet, amelyel majd tovább működhetünk ebben az évben. Nagyon gyakorlatilag az üzenet, csináljuk azt, ami működik, és ami jól működik. Környezetvédelmi politikáink jól működnek, az Európai Unió vezető szerepet tölt be globális szinten, a szerződés értelmében magas szintű védelmet nyújt az állampolgárai számára, és javítja a környezetünk minőségét. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy olyan védelmet nyújtunk, amivel más állampolgárok a világ más részén csak álmodhatnak. Tisztább levegőt, vizet és jobb biztonságosabb termékeket nyújtunk. Ezt úgy tesszük, hogy 27 tagállam együttműködik, és ezt fogja folytatni a jövőben is. Globális vezető szerepet töltünk be a körfogásos gazdaságban is. Nagyon fontos látni azt, hogy a gazdaság előrelépés negatív hatással járhat néha a szociális környezetvédelmi fejlődésre, és mi ennek ellenkezőjét is próbáljuk bizonyítani. Azt próbáljuk bizonyítani, hogy kihasználjuk a gazdasági értékeit a hulladékoknak. Egy évvel azután, hogy javaslattal éltünk, örülök annak, hogy önök gyorsan foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Gratulálok Bonafé képviselőnek, illetve az elnyék jelentéstevőknek, hogy 2000 módosít sajtóból egy egyértelmű parlamenti álláspontot dolgoztak ki. Ahelyett, hogy eltemetnénk, elégetnénk az értékes hulladékot, ebből egy piacot fejlesztünk, amely új üzleti modelleket eredményezhet és hozzájárult a körforgásos gazdasághoz. A körforgásos gazdaság most már tényleg az elméletből a gyakorlatba lép. Nagyon sok intézkedés van, amelyel a befektetéseket lehet elősegíteni, a jó intézkedéseket lehet előtérbe helyezni. Ebben az évben egy monitorozói keretet hozunk létre, amelyel nyomon lehet követni az eredményeinket ezen a területen, és összegezhetjük ezeket a kezdeményezéseket. Januárban az Európai Bizottság frissítette a jogszabályokat a veszélyes anyagok elektronikus berendezések esetében, és itt is szeretnék közvetet mondani a jelentéstevőnek. Kiadtunk egy közleményt a hulladék útja címmel, amelyel egyetemre mutatást adunk a tagállamoknak. Jó az lépés, viszont nem minden körforgásos gazdasággal foglalkozó fájl halad megfelelő ütemben. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy foglalkozni kell a műtrágyák kérdésével. Egyértelmű a tudományos adat arra vonatkozólag, hogy milyen károkat okozhatnak a műanyagok, amelyek a műtrágyákban vannak. Az Európai Bizottság a műtrágya rendelettel kapcsolatban nagyon fontos küszöbértekeket hoz meg, főleg a kadmium esetében. Bienkowska biztossal együtt az Európai Bizottság egy tervet készített elő a kadmium csökkentésére az elkövetkező 12 évre. A technológiai megoldások már most elérhetőek, és nagy lehetőségek rejlenek ebben az európai üzletek számára, hogy jobb megoldásokat találhassanak és vezető szerepet tölthessenek be. Nagyon fontos az, hogy együtt csökkentsük a műanyag jelenlétét a vízben, a, a környezetben, a tengeri környezetben. Biztosítani kell azt, hogy ezen műtrágya rendelet által nem csökkentjük az eddigi standardokat az EU környezetvédelmi szabályaiban. Ezért kérem önöket arra, hogy nagyon jól vizsgálják meg a bizottság javaslatát kísérő tudományos bizonyítékokat. Remélem, hogy továbbra is várhatom az önök támogatását, hogy fenntarthassuk a környezetvédelmi standardokat, amelyekkel meg tudunk felelni a közvélemény elvárásainak. Az önök szerepe a körfekvésű gazdaság kapcsolatos jogszabályokban nagyon fontos. A mai nap folyamán megnyitottam az Európai Bizottság épületében a körforgásos gazdasággal foglalkozó konferenciát. Ez a konferencia folytatódik holnap az EGSB-ben is. A cél az az, hogy egy platformot hozzunk létre a körforgásos gazdaság részvevői számára. Nagyon jól a nagy is központi szerepet töltenének be a a Régiók Bizottság, illetve a Gazdasági Szociális Bizottsággal együtt. Nagyon fontos, hogy a magán, illetve a közféra egyaránt részt vegyen ebben, de ennek nagyon fontos emberi szöge is van. Meg kell tartanunk az Európai Unió erőforrásait. Ez azt is jelenti, hogy megmaradnak a munkahelyek, de ezek azonban meg is változhatnak. Ezért május végén az Európai Bizottság megtartja az Európai Zöld Hetet, amelyel a zöld munkahelyteremtés lehetőségeit vizsgáljuk meg. Kérem, hogy adják át ezt az ünnepet a választókerületeikben. Meg kell mutatnunk azt, hogy van jövője azoknak is, akik nek alacsonyabb a képzettsége, nekik is van jövőjük a külfogásos gazdaságban. Nagyon fontos az, hogy a jogalkotásunk által javuljon az emberek élete. A cél az az, hogy az életminőség javuljon, nem szabad elfelejteni azt, hogy, hogy ezt kell gondolnunk mindig is a jogszabályok létrehozása kapcsán. Ennek legjobb példája a levegő minősége. A rossz levegő minőség egy csendes, láthatatlan gyilkos, de a fellépésünknek köszönhetően most már minden kormány komolyan veszi ezt a kérdést. Az, hogy elfogadtuk decemberben a levegőminőségre vonatkozó határértékeket, eh, ez azt jelenti, hogy ha ezt jól végrehajtjuk, akkor megfelezhetjük a légszennyezés negatív egészségügyi hatásait. Megmutathatjuk azt, hogyan tudunk együttműködni, és ezáltal javítani az emberek életét, vagy akár meghosszabbítani az állampolgárok életét. Ugyanígy a vegyi anyagokkal kapcsolatban most már próbálunk rátérni a nem mérgező környezetre, ezt kettők a is a hetedik környezetvelmi cselekvési tervben. Értékeljük eh, mindezt, értékeljük a reach eh, is, annak érdekében, hogy még jobb eredményeket tudjunk elérni. A vízzel kapcsolatban megválaszoljuk a az aggályokat a ivóvízzel kapcsolatban. A víz nagyon fontos erőforrás. Ezért megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt még hatékonyabban, körforgásos módon felhasználni. Például nincs értelme annak, hogy locsolásra ivóvizet használjunk, ezért lesz egy gyakorlatási javaslatunk ebben az évben, hogy a kezelt szennyvizet lehessen erre használni. Hogan biztossal együtt szorosan együttműködünk a víz és a mezőgazdaság kapcsolatán. Szeretnénk, hogyha a gazdálkodók sokkal fenntarthatóbb megoldásokat alkalmaznának ezen értékes erőforrás alkalmazása során. Ezen kívül nagyon fontos az európaiak számára a természet. Ezt láthattuk akkor, amikor a, madár és élő irányelvről volt szó. Nagyon fontos, nagyon pontos elemzést végeztünk ezzel kapcsolatban. Bár ez az irányelv a célt szolgálja, nem éri el azokat, ezek, nem éri a cél teljes mértékben. Ezért Szükség van majd egy félidős értékelésre. Látni kell azt, hogy hogyan lehet javítani a végrehajtást. Készek vagyunk arra, hogy ezeket a javításokat végrehajtsuk. Együttműködök számos más biztos kollégámmal, Timmermans alelnök vezetésével. Egy cselekvési tervet készítünk elő, hogy azonosítsuk a hiányosságokat. Tudom, hogy az én főigazgatóm Daniel sokkal részletesebb eszmecserét fog tartani önökkel március 21-én. Nemzetközi szinten növeltük az EU hírnevét, úgy, mint környezetvédelmi éllovasét, Alakítjuk a nemzetközi óceán irányítást. Novemberben 14 cselekvést határoztunk meg az óceánhoz kötődő növekedés területén. Ez egy hatékony EU hozzájárulás, amelyel megőrizhetjük és fenntarthatóan használhatjuk fel a tengeri erőforrásainkat, óceánjainkat. És megegyezném, hogy az önök szerepe nagyon fontos ezen a területen. Szeretném önöket még jobban bevonni, hogy beszélhessünk az óceánok kérdéséről, az ide kötődő politikáról. Ezen kívül szeretném foglalkozni a vadállatcsempészettel, illetve az invazív fajokkal is. Nézzünk előre, mit lehet várni a következő hónapokban. A műanyag nagyon sokoldalú anyag, viszont kezelni kell ezt, és van egy stratégiánk erre vonatkozólag, amit az év vége felé fogunk kiadni. Ez egyszerű stratégia, és ezzel próbáljuk megoldani például a tengeri hulladékok kérdését is. A körforgásos gazdaság által is sikerül majd egy új megközelítést alkalmazni. Kezdeményezést fogunk tenni a termék, vegyi anyag és a hulladék irányelvek összekapcsolásáról. Ezzel is szeretnénk magasabb újrahasznosítási szintet elérni. A 2030-as agenda már készül, és ennek során nagyon fontos a fenntartható fejlődés. Ez fontos az európai állampolgárok számára, és számunkra is, hogy még jobban hozzá tudjunk ehhez járulni. Ezért az Európai Bizottság közread egy több résztvevős platformot azután, hogy kicseréltük a legjobb gyakorlatokat minden szinten, minden szektorban. A fenntartható fejlődési célok keretet teremtenek a jelenlegi jövőbeli környezetvédelmi politikáink számára. Fontos az, hogy hatékony politikai monitorozása legyen a végrehajtásnak. Ebben az évben várhatjuk az EU s tagállamainak ratifikálását. Köszönöm szépen, hogy önök foglalkoztak a higganycsomaggal is, amelyel hozzájárulhattak a ratifikációhoz, és ahhoz, hogy egy egészségesebb higanymentes társadalmat tudjunk létrehozni. A bizottság egyik legfontosabb feladata az, hogy elérje az, hogy a, hogy a tagállamok betartsák ígéreteiket, hogy végrehajtsák azt, azokat a jogszabályokat, amikbe korábban beleegyeztek. Ez azt jelenti, hogy fel kell lépni, de ezt úgy tesszük meg, hogy ezzel a közérdekeket védjük, és megpróbáljuk megerősíteni az európaiak eh, EU-ba vetett hitét és bizalmát. Például a magas szintű nitrogén-dioxid arány 2013-ban több ezer korai halál okát jelentették. Sok esetben arról, az is nagyon komoly gond, hogy a közúti balesetek sáma nagyon nagy. Ezek olyan problémák, amelyeket mindenképpen meg kell oldanunk. Éppen ezért 12 tagállamban szemben eljárást kezdtünk, és januárban 5 nagy, mag, nagy tagállam ellen nagy tagállam ellen is indultunk eljárást de mindenképpen fel kell lépnünk, amikor a tagállamok nem, amikor a tagállamok nem tartják be az ígéreteiket, illetve nem hagyják végre a jogszabályaikat. Az EMIS az EMIS szakbizottság munkája is nagyon fontos, hiszen mindannyiunk számára a cél az, hogy tisztább legyen a levegő. Természetesen az a legjobb, ha nem kell bírósághoz fordulni azért, hogy betartsák a jogszabályokat. Éppen ezért indítottuk el az elmúlt hónapban a, az EU-s környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálatot. Reméljük, hogy ezzel a tagállamoknak segítünk abban, hogy eredményeket érjenek el, és egymástól is tanulhatnak. Ez egy két éves folyamat. A múlt hónapban nagyon pozitívan beszéltek erről a tagállami miniszterek, környezetvédelmi miniszterek amikor ezt én bemutattam a tanácsban. Nagyon sok szabályt sajnos nem alkalmaznak megfelelően az EU-ban, és ennek nagyon komoly költségei vannak a társadalomra, a gazdaságra és a környezetre nézően. Maga ez a felülvizsgálat is arra irányul, hogy a végrehajtás arányát javítsuk, és nagyon fontos az is, hogy a beszámolás jó, ugye jelentéstétel jobb legyen. Ami a jövőt illeti, úgy érzem, hogy az a lényeg, hogy a polgároknak próbáljunk jobb eredményeket nyújtani, proaktív együttműködéssel, és ezt nem, ezt nem úgy kell megtenni, hogy hosszas bírósági eljárásokba kezdtünk. Természetesen nagyon fontos az is, hogy amiről önök itt szavaznak az Európai Parlamentben, az meg is valósuljon, és valóban megváltoztassa, javítsa a polgárok mindennapjait. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, és meghallgatom most a kérdéseiket, észrevételeiket. Köszönöm szépen, biztos úr. A koordinátorokkal kezdünk. Belet úr az első, a néppártnek. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, jó napot kívánok. Köszönöm szépen ezt a felvázolt képet, illetve a projektekről, a folyó projektekről szóló beszámolót. Említette, hogy a ciklus felénél járunk, egy kicsit túl is léptünk azon. Az Európai Unió fennállásának 60. évfordulóját fogjuk nem sokára ünnepelni, és az állam és kormányfők Brüsszelbe érkeznek, arról fognak egyeztetni többek között, hogy hogyan lehet az európai projektet megerősíteni. Az ön szerepét ebben hogyan látja? Természetesen projekteket valósítunk meg, vagy vannak olyan projektek is, amikre, amiket már terveznek, említette a, a Bonafé csomagot, említette a műanyagokra vonatkozó csomagot, reméljük, hogy ez halad. A nekre is utalt, vagy a Natura 2000-re. Ez mind nagyon jó, de mi lesz a következő lépés? Nem kéne nagyra törőbbnek lennünk, biztos úr. Ha megnézzük azt a dokumentumot, amit eh, ma fognak először megvizsgálni az állam és kormányfők, és amelyet aztán Rómában fognak eh, nyilvánosságra hozni, Nos, ez sok szempontból rendkívül fontos. Lehet, hogy az Európai Unió fejlődésének ez adja majd az új lendületet, de gondoljunk a következő két és két, két és fél évre, amikor is valószínűleg a Brexit lesz a legfontosabb napirendi pontunk, az ön tárcája is nagyon fontos lehet abban, hogy milyen vita témák jelennek majd meg az elkövetkező két évben. A jelenlegi projektek vagy a műanyag csomagon túl milyen plusz tervei vannak még erre az időszak, időszakra, miről tud beszámolni? hogyan vélekedik a sebességes Európáról, amit 27 vagy 28 tagállammal nem lehet megvalósítani, azt szorosabb együttműködésben meg tudja valósítani több állam. Erről ön hogyan vélekedik? Vannak olyanok, akik szeretnének gyorsabban haladni. Az ön hazája látja el a soros elnöki tisztet, ön ezért különleges hatalommal rendelkezik most keresztúthoz ért az EU, hogyan tudjuk ezt a fenntarthatósági dimenziót kihasználni. A célunk az, hogy a polgárok jólétét növelni tudjuk. Erre vonatkozóan mit tud elmondani nekünk az elkövetkezendő két és fél évről? As you wish, I think I can answer. Okay, then. If it's okay yes, for you. It's okay. Okay. So, thank you very much. Köszönöm szépen a kérdést veled, úr. Nagyon érdekes ez a felvetés. A ciklus felénél járunk, és 60 év telt el az európai projekt kezdete óta. Ezt fogjuk megünnepelni Romában. De nem ünnepelnénk ezt Romában, hogyha nem járt ez volna nagyon sok előnye Európa számára. Ha egy projekt 70 évig él, de nem hozunk belőle semmiféle hasznot, akkor nem ünnepelnénk. Viszont ünneplünk. Ez azért van, mert pontosan tudjuk, hogy ez mennyiben javította az európai polgárok és tagállamok életét. Sokat tettünk, sokat. Le- levegőminőség, körforgásos gazdaság, biodiverzitás, natúra, Ezekben a kérdésekben nagyon sokat érzünk már el, még persze sok munkánk van. De önöknek hála, és más kollégáknak hála, a tanácsban a mandátumom részét képező projekteket gyakorlatilag kimerítettük jogalkotási szempontból. Ezt miért mondom? Hát, ha előre tekintünk, akkor szerintem a legfontosabb dologra kell koncentrálnunk, ez pedig a végrehajtás. Haszontalan, hogy az egyik jogszabályt a másik után hozzák létre, hogyha ezt aztán nem hajtják végre. Persze lehet még több jogszabályt létrehúzni, de az is egy választási lehetőség, hogy a jogszabályokat ne csupán végrehajtsák, hanem teljes mértékben maradéktalanul végrehajtsák. Ez lenne. Tehát számomra a lényeg. Egyrészt nagyra törőbbnek kell lennünk. Ebben a bizottság közelebb áll a parlamenthez, mint más intézményekhez de a bizottság hárul az a szerep általában, hogy megtalálja a kompromisszumot. Többféle ambíció van a különböző plafonok vagy célok kitűzése például, de nagyra törő lehet az is, hogy azt akarjuk elérni, hogy a végrehajtás maradéktalan legyen. Tehát számomra a végrehajtással kapcsolatos lehető legnagyobb tökéletesség nagyon fontos. Aztán többsebesség és Európa. Valóban ez az egyik opció, a fehér könyvnek ez az egyik forgatókönyve, és a közeljövőben erről még sokat fogunk hallani. De a különböző lesznek majd olyan tagállamok, olyan polgárok, akik ezt választanák, függetlenül attól, hogy más érdekeik vannak, vagy lehetnek. Emellett vannak érvek, és vannak ellenérvek is. Az európai projektről beszélünk, de nem az a kérdés, hogy ki ér oda először. A lényeg az lenne, hogyha mindenki elérne egy célt. 28 tagállamunk van jelenleg, nem sokára 27 lesz valószínűleg. és nem az a lényeg, hogy ki el először a célt. Minden 27-ünknek el kell érni a célt. Amikor kétsebesség Európáról beszélünk, hogyha ez azt jelenti, hogy én már elértem a célt, és nem érdekel, kimaradt le, akkor ezt nem támogatom. Nem, egymást kell támogatnunk, vannak olyanok, akik gyorsabban tudnak előre haladni, nem kéne, hogy az probléma legyen, hogyha valaki gyorsabban kíván haladni. Valójában most 28 különböző sebességet tapasztalunk. A lényeg az, hogy egy irányba haladjunk. Tragédia lenne, hogyha 28 tagállam nem csak különböző sebességgel, hanem különböző irányba is mozogna. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Pavel Pokur következik az sznd Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy ellátogatott ide, köszönöm ezt a, az áttekintést. Az első kérdésemre már válaszolt, köszönöm, hogy a kadmium és a műtrágyákkal kapcsolatban ilyen erőteljes az álláspontja. Mi egyetértünk ezzel, gondolom, mi azt gondoljuk a frakció részéről, hogy meg kell szabni a kadmiumra vonatkozóan a határértéket, és ezt folyamatosan csökkenteni kell, ez mindenképpen jót tesz az európai közegészségnek, tehát köszönöm, hogy ilyen erőteljes volt a véleménye ezzel kapcsolatban. Van egy másik téma, ami, amivel a DJ Center foglalkozik, Ez egy olyan kérdés, ami nem csak egészségügyi kérdés, hanem környezetvédelmi probléma is. Olyan vegyületről van szó, amely, amely egész populációkat tud romba dönteni, és ezért ez nagyon fontos a tengeri és a vízi élőhelyek szempontjából. Aztán a madár és habitát irányával kapcsolatban örülök annak, hogy bizonyos irányelvektől, eh, bizonyos eh, tervektől eltértek, illetve úgy döntötték, hogy ezeket nem eh, folytatnak majd. Vannak-e új irányelv terveik? Fontosnak tartom, hogy az állat jólét témájában, illetve az állatvédelem témájában az összes érintett féllel egyeztessenek. A harmadik témám március másodikán a kínaiakkal volt egy elég magas szintű találkozója tengeri kérdésekben. Erről beszámolnak? 2017 lesz az EU-Kína kék év. Thank you. Thank Köszönöm szépen, Pokúr. Az endokrin disruptorok témája egy olyan komolyabb téma, ahol több, szakbi, több igazgatóság dolgozik együtt, mi is. Természetesen támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. ami alapján ezt az egész probléma rendszert sikerülne megoldani. Nézzük a műtrágyák kérdését, erre is utaltam a hozzászólásomban, a kadmium kérdéséről is beszéltem. A kadmium az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat, és én úgy gondolom, hogy az európai polgárok nagyobb védelemre érdemesek. A foszfát a legnagyobb szennyező forrás a, a műtrágyákban, és úgy gondolom, hogy ezt az irányelvet, tehát a műtrágya irányelvet mindenképpen felül kéne vizsgálni. Már tíz éve tart körülbelül ez a folyamat, tehát már évtizedekről beszélünk, de itt az ideje annak, hogy tegyünk valamit. Nem mérgező anyagokról, nem mérgező anyagokat is meg kell vizsgálni. Meg kell nézni azt, hogy egy káros anyag esetében mi történik akkor, hogyha ezt folytonosan újra hasznosítjuk. A körforgásos gazdaság elveinek, elvének megfelel ez az elgondolás. A bio hulladékot úgy kell újra hasznosítani, hogy felmérjük ennek a hatását, tehát az akkumulatív hatást, Szerintem a mi javaslatunk realisztikus, és remélem, hogy még mielőtt a tanár, tanács dönt ebben a kérdésben, meg tudjuk hallgatni a parlament véleményét. Nézzük a Natura fitness csekkel. Önök is örülnek annak, és mi is örülünk annak, hogy, hogy ezeket az irányelveket még nem nyitottuk meg on their own, even though they are fit for purpose, are not... Akkor is, hogyha egy irányelv egy célt elvileg helyet elérne, nem éri el azt a kívánt célt, hogyha nem hagyják végre. Tavaly a környezetvédelem státuszáról, vagy állásáról, és hasonló, és a természet helyzetéről készültek jelentések, és ezek a szokásokhoz hívem. A biodiverzitás és a természetről szóló célkitűzéseinkről feketén, fehéren kimondták azt, hogy ezeket nem lehet elérni. A biodiverzitás továbbra is csökken. Föl kell lépni. Az elmúlt 40 évben történő csökkenést nem lehet négy hónap alatt megállítani és megfordítani. A a trendet, de ha, csak, ha lassítani tudjuk ezt a csökkenést, az már pozitív. Jó magam, néhány kollégájukkal megpróbáltam azt ösztönözni, hogy egy akcióterv jöjjön létre. Erre vonatkozóan nem sokára lehet számítani arra, hogy ez meg is jelenik, nyilvánosságra kerül, ez hetek kérdése. Az ak- a cselekvési terv vett, arra lapozzuk azokra az észrevételekre, meghallgatásokra, amit ezzel kapcsolatban tartottunk. És nagyon fontos az, hogy javítsuk az eddigi jogszabályok végrehajtását. Nézzük a Kínával folytatott megbeszéléseket az óceánok témájában. Hadd kérjek valamit. Az óceánok témájában az önök szakbizottsága, a felelős bizottság. Tudom, hogy vannak olyan portugál kollégák, akik nagyon aktívak, egy gezine. Ah, yes, okay. Hát itt vannak. Elnézést, nincs rajtam a szemüvegem. Um, but I think if we can even meet and have... De számunkra az is megfelelő, hogyha a további üléseken tudjuk önöket, eh, eh, tudjuk önöket tájékoztatni. Számunkra az óceán, mint ahogy a környezetvédelem nem eh, régiókhoz vagy országokhoz kapcsolódik, tehát nem egy EU-s környezetről, vagy egy kínai környezetről, vagy kínai óceánról beszéltünk, minden a globális világképet igényel. Egy környezet van, egy óceán van, ezért egyféleképpen kell föllépnünk. Tavaly egy nyilatkozatot jelentettünk meg a jobb óceán kormányzása vagy irányításról. Ennek három fókuszpontja van. Az első az, hogy meg kell erősíteni a létező jogi keretet, van egy nagyon jó eszköztárunk már, de azért vannak eh, hiányosságok, például a biodiverzitás kérdése olyan területeken, amelyek túllépik eh, a eh, tagállami joghatóságot. A második rész, hogy csökkentjük, hogy teljesen törőjük a káros anyag terhelését az óceánjainknak. Beszéltünk itt a, az óceánok szennyezéséről a tengeri szemét nagy problémáját, amely nem feltétlenül tengeri, nyilván a szárazföldről érkezik a szemét, ami aztán a hulladék, ami aztán a tengerben landol. Tehát csökkenteni kell a terhelését a tengereinek, a harmadik terület pedig a tudás. Jobb tudásra van szükség a tengerek állapotáról. Ugye sokszor mondom, hogy az ember egyből a bolygókra utazott, anélkül, hogy a tengerrel megismerkedett volna, átugrottuk a tengerekről való tudást. Nagyon sok pénzt költöttünk, ruháztunk be a kutatásba, oceanográfiai kutatásokba, és még többet kell. A harmadik pont pedig, hogy több pénzt kell tenni a tudásba, a, a tengerek jobb megismerésébe. Voltak megbeszéléseink majdnem mindenkivel, Egyesült Államokkal, Kínával, afrikai országokkal. Kínával nagyon érdekes tárgyalásokat folytattunk. Majdnem két éve volt. Ez szó szerint egy nyelven beszéltünk. A kínaiak is nagyon elkötelezett hívei a témának ebben az évben az EU-Kína kék évet ünnepeljük. Jó alkalom ez arra, hogy együttműködjünk. A tengeri óceánokkal kapcsolatos konferenciák sorában múlt hónapban az Economist indonéziai csúcsa szerveződött júniusban, mint tudják, az ENSZ-ben a DG 14 New Yorki konferenciája, Svédország az egyik tagállam, Fidzsiből együtt a házigazdája ennek, szervező ennek, és nagyon fontos az óceán konferencia, amely Máltán lesz. Október 5-e és 6-a között. Ez a negyedik oceanográfiai konferencia, Our Oceans nevű, az első Amerikában, aztán Chilében, harmadik Washingtonban, negyedik az EU-ban, Máltában, az ötödik pedig Indonéziában lesz, aztán meg Norvégiában. Nagyon szépen köszönöm, mivel hosszú a lista, csomagban tesszük fel a kérdéseket, többet egy csokorba szedve. Nem még urat kérem a konzervatív frakcióból elsőként. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni. Üdvözlöm, biztos úr. Meghallgattuk a bevezetőjét, és ön is utalt arra ebben, hogy az Európai Bizottság a tavalyi év végén végre döntést hozott, hogy a habitat és a, és a madár irányelvet fenntartja. Ez jó, és köszönöm. Szerintem nagyon sok kollégával együtt úgy gondolom, hogy ez a megfelelő döntés volt. És kiterjedt, kiterjedt tanulmányok megállapították, hogy semmi baj az irányelvel, a tanulmányok rámutatták, hogy a végrehajtással van a gond, és ezzel kell foglalkoznunk. Nagyon fontos jelzés az is, hogy nagyon sok állampolgárt érint a fajok sokféleségének kérdése, és 500 ezer polgár jelzi ezt, akik a Nature Alert kampányban részt vett. Volna néhány kérdésem is. Bejelentette a cselekvési tervet az év második felében, vonatkozóan, ám jó lenne tudni egy kicsit arról is, hogy jobban lássunk egy kicsit a tartalmát illetően ennek. Mert meglehetősen ködös még egyelőre a tudás. Azt is hangsúlyozni, hangsúlyozza a jelentés, hogy tavaly februárban jóváhagyásra került, az, hogy további integráció történik a fajok sokféleségének megvédésében és más szakpolitikákban megfontosak. A mezőgazdaság és az erdőgazdaság lényegi fontosságú e területen. Az, az érdekelne ön, hogyan működik együtt más biztosokkal, annak érdekében, hogy a cselekvési tervvel megszületik, valóban hozzájáruljon ahhoz a szükséges integrációhoz, amely az ágazatok között meg kell valósuljon. Aztán a jelentésben egy multi-stakeholderes módszertant javasol, és nagyon fontosnak tartom ezt is. Ön úgy gondolja, hogy a cselekvési tervben az érintett stakeholderek szerepet kapnak, és ha igen, miképpen? Utolsó kérdés, biztos úr, a, a ö, vándormadarak vadászatása, vadászás illeti. Ez, egy, ez egyfajta teszt próbálja az egész madár irányelvnek, hogy a bizottság megvédje az irányelvet, és meg állítja egy e gyakorlat e, cselekvéseket. Ő jelezte, hogy így fog tenni, ám azt gondolom, különösen, azt vár, különösen itt várjuk azt, hogy a szavak cselekvésé váljanak, rendkívül fontos volna ez az bolgárok bizalmának megtartása szempontjából is. Thank you. Uh... Köszönöm, Herbrandi úr, az Alda nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos úr, hogy eljött megint körünkbe. Legutol, legutolsó alkalommal, amikor találkoztunk önnel, megvitattuk a természet állapotát az időközi áttekintés kapcsán, a biodiverzitási stratégiában. És én akkor képet alkottam arról, hogy mi történt a State of Nature jelentés kiadás után a, a bizottság 13. emeletén az Európai Bizottság elnökének levonásával kellett volna egy azonnali ülést tartani, hiszen nagyon messze est, ke, estünk a dokumentumban megjelölt céltól, sőt, távolodtunk is a biodiversitási stratégia céljaitól a legtöbb indikátor alapján. Ám nem ez történt, nem történt ilyen sürgősségi rendkívülés, hanem inkább a madár és habitát irányelven lenni támadás valósult meg, az Európai Bizottság elnökének kabinetjéből is kiindulva. Hiszen ha van személy, aki felelős azért, hogy az irányelv védelmének folyamatát megállította, hát akkor sajnos azt kell mondjam, hogy az bizony az, az Európai Bizottság elnökének személyében keresendő. Ön tehát elfogadja azt a az, hogy egy nagyon offenzív álláspontot kell elfoglaljunk annak érdekében, hogy javítsuk a szakpolitikákat, és a fajok sokféletésének végrehajtását, mert sajnos épp az ellenkezője történt a State of Nature jelentés kiadását követően. És talán a máltai az, az úri ablak pusztulása Máltában talán bizony egy szomorú figyelmeztetés is arra, hogy bizony a fajok sokfélesége folyamatosan pusztul. Kérdésem az, hogy mit tesz majd ténylegesen, annál többet, mint egy cselekvési terv kiadása, mert jól tudjuk, hogy ez igen-igen messze esik a, a, attól, amit elégségesnek nevezhetnénk. Jól tudjuk, hogy a mezőgazdaság az egyik fő oka a sokfélesége pusztulásának. A gazdák nélkül nem érhetünk el sikert, de jelen pillanatban nagyon nehéz a gazdákkal szövetkezni ugyanezen célok érdekében. Hogan biztos urat megkérdeztem a Kokobuban néhány héttel ezelőtt, mi várható tőle ebben az ügyben a következő hetekben, hónapokban. Ő meg azt mondta, hát várjuk meg a következő kap politikát. Az meg 2021-ben lesz esedékes. A jelenlegi stratégia lejárta után. Úgyhogy kérem, még egyszer kérem, mit fog tenni? Hogyan fogja meggyőzni kollégáit arról, hogy ez bizony égetően sürgős, hogy lépjünk? Még egy példa arról, hol tartunk. Mindennyian figyelemmel kísértük, mi történt Lengyelországban, a Pélovicei erdőben. Meg kell mondjam, hogy gratulálok önnek azért azokat a lépéseket, amiket tett, ám a lengyelek részéről egyetem az, hogy tovább is vágják a fákat, függetlenül attól, hogy az Európai Bizottság jogi lépéseket tett, vidáman vágják ki tovább az erdőt. Úgyhogy lehet, hogy a jogi folyamat végére hát az erdők már kivágták. Úgyhogy szerintem egy kicsit merészebb stratégiára van a szükség annál, amit eddig követtek. Úgyhogy még egyszer azt kérdem, mit tesz majd, mi a sürgősségi tervük, ahelyett, hogy pusztán cselekvési terveket gyártanak. Jó, jó, Köszönöm szépen. Még két kvadrátor van. És akkor lezárhatjuk ezt a kört. Görling az a nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm uh, Vela úr, hogy itt van. Uh, közöttünk, és feltehetünk önnek kérdéseket. Nagyon specifikus a kérdésem a vízzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok arra, hogy az ön részlege miért nem foglalkozik az EU állampolgárainak demokratikus kérésével. 2012. májusában indult meg az első sikeres állampolgári kezdeményezés, egyértelmű volt azt, hogy mit kértek az emberek, a víz garantálása minden helyen, e, alapvető jog elismerése, a vízhez való jog. A októberben, 2014-ben elfogadtak egy véleményt, amelyel ugyancsak ezt erősítették meg. 2015. szeptemberében az Európai Parlament megerősítette az európai állampolgárok ezen demokratikus kérését, de azóta a bizottság részéről hallgatás van. Úgy tűnik, hogy nem halandóan foglalkozni azzal, amit az állampolgárok kértek, vagy azzal, amit a EGSZD vagy a parlament kért. Vela úr az ön részlege annyira hatékony, hogy egy újságíró kérdésre nem válaszoltak, és emiatt ombudsmanhoz kell fordulni. Kíváncsi vagyok, hogy önök mikor hajlandóak válaszolni erre az állampolgári kérésre a víz alapvető joga kapcsán. Nagyon fontos az, hogy a tagállamokban hogyan működtetik, a, hogyan irányítják a vízellátását. Eckhout úr lesz az utolsó koordinátor a zöldek részéről. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a biztosnak is, hogy itt van körünkben. El kell mondjam azt, hogy ön azt követte, amit Juncker mondott önnek, de ez könnyű volt, tudjuk, hogy Juncker úr levele, ami önnek szólt, az a jobb jogalkotásról szólt a környezet területén, tehát végre kellett hajtania mindazt, amit már az ön elődje meghatározott, és foglalkoznia kell a madár és habitát irányelvel. Ez állt jó a Juncker levélben, hát nem volt túlságosan ambiciózus ez a levél finoman szólva. Nem tudom, hogy erre büszkének lehet-e lenni, mert időközben a világ mozdul előre, és meglepődtem azon, hogy ön nem szólt erről, Két pontot ragadnék ki. Először is a kap reform. Ez is alakul. Tudjuk, hogy van egy kérdőíve a kollégájának, aminek a lényeg az az, hogy felhigítjuk a greening intézkedéseket, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nos, hát persze, hogy ezzel nem lehet semmi sem elérni. Az ön elődje nagyon aktív volt, azt akarta elérni, hogy a kap valóban zöld legyen. Én nem vagyok az ön esetében erről teljes mértékben biztos. A kap reform már most készül, és nagyon fontos ez a biodiverzitás kapcsán. Szeretném, hogyha a DJ Envy sokkal aktívabb lenne, mint az elmúlt két és fél évben. És már rá is térek a következő pontomra. Ön egy szót sem szólt a Dieselgate-ről. Lehet, hogy nem vette észre, hogy ez megtörtént, vagy lehet, hogy az elkerült a figyelmét, hogy megszületett a vizsgálóbizottságnak az eredménye, és eléggé elítélik ebben az Európai Bizottságot. Úgy vélem, hogy a környezetét felelős biztosnak ezt komolyan kellene vennie. Tudjuk, hogy kívánnak valamit javítani, de még van egy kis gond. Az autók sokkal jobban szennyeznek, és ezek az európai utakon vannak. És az egyik kérdés az az, hogy a környezetvédelmi vizsgálatok nem megfelelőek. Tudjuk, hogy az ön elődje próbált előkészíteni valamit a környezeti vizsgálatok szempontjából, de ezt berakták a fiókba a jobb jogszabályozás jegyében. A dízelgét azt mutatja, hogy ezzel foglalkozni kell, ugyanis ez az emberek egészsége az, amiről itt szó van. Ön nem beszélt erről, az azt jelenti, hogy önnek is ezzel foglalkoznia kellene, harcoljon ezért. Én egy olyan biztos akarok, aki tényleg harcol az állampolgárokért. Köszönöm. Megénész asszony, az alelnökünk szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm kollégák, hogy hozzászólhatok. Köszönöm biztos úr, hogy eljött ide, és eh, szeretnék eh, az előttem szólóhoz kapcsolódni a mezőgazdaság tekintetében. Attól tartok, és szerintem a kollégák is így gondolják, hogy nem jó az, hogy megvan osztva a környezetvédelem, illetve a mezőgazdaság, ugye, és ahogy Demeszmékerről is elmondta, szükség van a gazdálkodókra a környezetvédelem szempontjából is, és azt kérném az itt lévő kollégáimtól, de a bizottságtól is, hogy ezt a szakadékot hidaljuk át, mert ha ez nem fog megtörténni, akkor kudarcot vallunk mint környezetvédelem, pedig mezőgazdasági szempontból. Én ismerem a fiatal gazdálkodókat, elmondtam nekik, hogy egyszerre kell környezetbarátnak és gazdálkodónak lenniük, az NGO-knak, a gazdálkodó szervezeteknek együtt kell működniük, mert nincs már időnk, és nagyon nagy a frusztráció a környezetvédők, a gazdálkodók között, nagy a megosztás közöttük, megosztottság közöttük, ami egyáltalán nem egészséges. Szeretném felhívni a figyelmüket, és lehet, hogy ismerik ezt, az alacsony hatású halászat Európában. Ennek volt egy bemutatója, van egy videó, Turning Tide, a címa szerintem Európa többet foglalkozhatna ezzel is, hiszen ez egy olyan kérdés, ahol azt láthatjuk, hogy az emberek az Európai Unióval szemben lépnek fel, mert úgy érzik, hogy csak a nagyobbakkal foglalkoznak, nem pedig a helyi közösségekkel. Kérem, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és foglalkozzon az alacsony hatású halászattal, én nem tudom meghallgatni a válaszát, de az asszisztensem itt marad. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, sok a kérdés. És utána még lesznek kérdések. Még kérem, hogy erre a kis csokorra válaszolja. Um, I will try and bring together because most of the Some comments and questions are... Exactly. So... Jó, hát próbálok erre a sok kérdésre válaszolni. Madarak és habitat hadd tájékoztassam önöket a következő dolgokról. Az akcióterv lényege egyrészt azt, hogy az eddig beérkezett észrevételeket is becsatornázzák a jövő munkájába. A jelentéseinkben a mezőgazdaság mindig az egyes számú ok, de erre majd később visszatérek. Az akcióterv szól majd arról is, hogy a szociális és gazdasági célkitűzésekkel mennyire tudunk harmonizálni, hogyan lehet a legjobban elérni az egészséges ökoszisztémát, úgy, hogy a gazdasági ágazat is részt vesz ebben, mert nem lehet ezt a megosztottságot tartani. Nem csak a mezőgazdaság és a, a környezet, között van ilyen megosztottság, hanem a környezet és a, és a gazdaság között is. Ez egy nagyon-nagyon komoly gazd, ö, környezetvédelmi kihívás, de ebben rejlenek azért gazdasági lehetőségek is. Az érintett felek bevonása. A tagállamok és a többi érintett fél is aktív, folyama, aktív részese volt a folyamatnak. már az előkészítési fázisban is bevontuk őket. Azt kérném, hogy akiket a konzultáció során így bevontunk, azok ugyanilyen aktívan vegyenek részt a végrehajtásban. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok után kell mennünk, az összes érintett fél után kell mennünk, hogy ezeket az akcióterben foglalt intézkedéseket közösen végre tudjuk hajtani. Egy biztosokból álló csapat fogja ezt végezni, Timmermans úr vezeti a csapatot, nem sokára elkezdődik a munka. A tanács az erre vonatkozó következtetéseket valószínűleg júniusban fogadja el. Nem tudom, hogy önöknek milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban, esetleg egy állásfoglalás. Az akciótervben azért más dolgok is szóba jönnek majd, olyan dolgokra gondolok, amik az eddigi irányelvekkel nem foglalkoznak, a beporzókkal, vagy a greening bizonyos részleteire gondolok. Ez azt jelenti, hogy a, a Natura 2000 keretein kívül is lépünk, mert a Natura 2000-en, 2000-en kívül is van biodiverzitás, sőt, több ott a biodiverzitás, mint a Natura 2000-en belül. Ami a Natura 2000 élőhelyeket illeti, ezek azt jelentik, hogy szárazföldön ez körülbelül az európai területek 20%-a, a tengeri területeken más a helyzet, a mi óceánjaik a, az egész világ bio, óceáni biodiverzitásának 60-70%-át tartalmazzák, tehát nem csak a szárazföldi biodiverzitásról, hanem az óceáni biodiverzitásról is beszélnünk kell. Natura 2000 helyek. Az akciótervben vannak bizonyos dolgok, amik amelyet szeretnék leszögezni. Nem elég csupán a Natura 2000 élőhelyeket azonosítani. Amikor felmerül a kérdés, hogy hány élőhelyet kezelünk jól, körülbelül 50 százalék. Ez tehát a válasz. Ez azt jelenti, hogy valójában a Natura 2000 élőhelyek vagy színhelyek esetében csak 10% olyan van, amit azonosítunk is, illetve, illetve jól is kezelünk. A mezőgazdaság mindig megjelenik, mint egyes számú ok. Megnéz asszony, hogyha megoldásokat keresünk, akkor ne onnan induljunk ki, hogy vádaskodjunk, a gazdák fontos részét képezik a megoldásnak. A műtrágyákat illetően a tudósoknak is természetesen volt része a folyamatban, a legtöbb műtrágyát mi magunk fogadtuk el, és amikor a gazdákkal beszéltünk, akkor például az a, a mezőgazdasági fórumos megtörtént ez, akkor én őszintén elmondtam, hogy mik az aggájaim, és azt is elmondtam, amikor én beszélek mezőgazdaságról, az nem azt jelenti, hogy az mezőgazdaság mind, mint olyan káros. Vannak jó bevált gyakorlatok, és vannak káros gyakorlatok. A lényeg az lenne, hogy ne támogassuk a káros gyakorlatokat, viszont ösztönözni kell a jó gyakorlatot. Én jobb szívvel támogatom a jól bevált gyakorlatot, mint a káros gyakorlatot. Magas szintű megbeszéléseket folytatok kollégámmal, Phil Hogannel, aki pontosan ért, hogy mit a problematika. A hazájában ő volt környezetvédelmi miniszter is, úgyhogy ismeri az egész kérdéskört. Mind a ketten úgy gondoljuk, hogy eh, számítanunk kell majd a jövőben a mezőgazdaságra és a gazdákra. Egy olyan akciót ennek nincs túl sok értelme, amely a biodiverzitás csökkenésének legfőbb okaival nem foglalkozik. Ami a tavaszi vadászatot illeti, ezzel kapcsolatban nem hiszem, hogy moratóriumra lenne szükség, még eh, hazámban sem, de kicsit csalódtam, amikor bizonyos galambokat, egy galambfajtát list, fel, felkerült erre a listára, a vadászati listára. Két-három millió galambot lőnek ki az őszi időszakban, nem értem a dolgok, hogy függnék össze. Miért kell végetetni a tavaszi vadászat időszaknak, mikor is ugyanezeket az állatokat összelőjük ki. Ami a természet helyzetét illeti, nos túlságosan hosszúra nyúlt a folyamat, ez igaz, és annak idején azt hittük, hogy a polgárok majd aktívan részt vesznek, de ne felejtjük, hogy ez volt a legnagyobb konzultációs folyamat, amit elindítottunk. Csupán a polgároktól majdnem félmillió e-mail érkezett, nem is beszélve a tagállamoktól, a miniszterektől, a civil szervezetektől, a képviselőktől származó leveleket. Úgy gondoltuk tehát, hogy alapos munkát kell végezni, és szerintem ezt eh, meg is tettük, de még nem zártuk le. A célunk ugye az volt, hogy megszülessen a cselekvési terv. Egyébként a mandátumomnak eh, nem volt része ez a cselekvési terv. Tehát azt tudom erre mondani, hogy én valamilyen módon eh, túlléptem a mandátumomon, nem az volt csupán a mandátumom, hogy teljesítsem a az irányelvek végrehajtását, nem valami újat is kidolgoztunk. Ami az azúr ablakot illeti, mindenki számára ez egy nagyon kemény csapás. A logunknak is ez a leg, legfontosabb elemem az óceánkonferenciás logónknak, de miután ez egy természeti kincs, nem te, tehetünk semmit, nagyon nagy veszteségről van szó. Kötelesség, szegési eljárás indult el a másik témában, amire rákérdeztek, de a miniszter nemrégiben levelet írt arról, hogy a menedzsment tervet módosították, és ez alapján a fa kitermelés mértéke vagy üteme megváltozik majd. of reports and evidence from NGOs and so on to support this. Sok civil tervezet, szervezet és polgár is megkeresett minket ezzel kapcsolatban, úgyhogy én arra kértem a minisztert, hogy azonnal álljon le a fa kitermeléssel a fák kivágásával. Egyébként erre vonatkozóan segítséget is felajánlottunk a minisztériumnak, de ezt nem fogadták el. Miután folyik a kötelezettség szegési eljárás, annak eredményeképpen járunk el. Köszönöm. and, and water, Ami a vizet illeti, meg kell mondjam, a bizottság álláspontja ebben a témában nagyon világos. Nagyon világosan kifejeztük. Több alkalommal a parlamenti kérdésekre adott válaszaimban is, és abban a levélben is, amit a miniszternek írtam, és a parlamenti bizottságnak adott válaszaimban is, úgyhogy most már a parlamenten áll a dolog, az ír parlamenten és kormányon, hogy az EU törvényeket tiszteletben tartó módon eh, álljanak a szennyező fizetelve alkalmazásával és érvényesítésével. A szolgálataim említésében nem válaszoltam Bajlensz asszony levelére és nincs sok hozzátenni valam, csak annyi, hogy az Európai Ombudsman is vizsgálódik jelen pillanatban, és tiszteletben kell tartani az ő vizsgálatának eredményeit. Minden munkatársamat ö, arra szóltottam fel, hogy az ombudsman vizsgálatának eredménye teljes mértékben tartsa tiszteletben. Kérdés, az, az a kérdés, hogy a felhatalmazásom a végrehajtása egyszerű, vagy volt-e vagy sem, hát hadd mondjak ellent a véleményüknek, a kapreformja ügyében pedig a kapreformnak van részt vállalok, amelyel Hogan foglalkozik alapvetően. Több megbeszélés volt az én kabinetem és Hogan kabinetjének kollégái között, meg a szolgálataink között. az a megállapítás, hogy az elődön megtett mindent annak érdekében, hogy kizöldítsük a kapot. Hát igen, bizonyos szempontból a bent tovább kell folytatni, ott, ahol az elődöm abba hagyta. És remélem, hogy számíthatok a támogatásukra nem lehet megosztott az Európai Parlament ebben a dologban, meg a tanács sem ebben a kérdésben. Tehát a dízelgét ügyében nagyon komolyan vesszük, igen, jobb, a jobb levegő minőség érdekében, ahogy ezt a nyilatkozatomban is kifejtettem, a rossz levegő egy rejtett gyilkos, Többször elmondtam, hogy 2030-ra szélet akarunk érni. Az Európai Tisztán Levegő Program, meg a vonatkozó irányelvet is említettem. Ezt meg kell kezdjük a végrehajtását. Az MCP irányelv 2015-re kerül végrehajtásra. Az a tény, hogy ez, és az is tény, hogy az LCP irányelven már dolgozunk pár tárgyalunk a tagállamokkal is. Írországgal folyik az első, és Luxemburggal is, és Magyarországgal is tárgyalunk. Az a cél, hogy a megfelelést és a cselekvéseket támogassuk. Dolgozzunk a Máltai elnökséggel is, a Göteborgi protokoll végrehajtását illetően a harmadik országokkal kapcsolatban. A környezetvédelmi vizsgálatok is napirenden vannak. És bemutatjuk nem sokára az eredményeket. Még egy dolog, Megkínesz asszony is beszélt erről. Az alacsony hatású halászati politika az EU-ban. A víz és az ír ügy a vízpolitikában. Egy másik kollega volt az, aki foglalkozott az ír parlamentben, felsz, vetette Az ICI konkrét kérdés volt. A, egy éve felhívta már a parlament, az Európai Bizottságot, hogy válaszoljon erre. Igen, a vízhez való hozzáférés témájában több mint egy millió aláírás futott be. A dolog folyamatban van. Foglalkozik vele, és már, már felvetette a biztosok kollégiuma. 7 vagy 8 héttel ezelőtt, azt hiszem. Hát nagyon köszönjük. a Bonafé kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, hogy ellátogatott ide ma. Az előttem szólók beszéltek arról, hogy a mezőgazdaság, illetve a környezetvédők közötti űrt fel kéne számolni. Az etika nagyon fontos, de szerintem a parlament és a környezetvédelmi bizottság feladata az is, hogy egy másik ilyen űrt felszámoljon, erre utalt ön is, a környezetvédelem és az ipar között tátongó űrre gondolok. Új munkahelyeket kell teremtenünk, minőségi munkahelyeket, és nagyon fontos továbbá az innováció és a GDP növelése is egyértelmű. Ami a körforgásos gazdaságot illeti, természetesen ez egy nagyon racionális elképzelés, az is nagyon fontos, hogy a különböző alapanyagokat vissza tudjuk nyerni újrahasznosítással, de az is nagyon fontos, hogy sokkal hatékonyabbak és fenntarthatóbbak legyen a produktív ciklusaink, illetve hogy általában a termelésben a fenntarthatóság elve megvalósuljon. Jövő héten Strasbourgban a körforgásos gazdaságról, illetve a négy hulladék irányelvről mondja majd ki véleményét a parlament. Az Európai Parlament véleménye ezzel kapcsolatban nem megérkezés, nem a cél, hanem ez a startot jelenti, ebből kell kiindulni, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kell azoknak a, az intézkedéseknek, amelyek részét képezik a cselekvési tervnek. Utalt néhány fellépésre, kettőre utalnék én most, egyrészt a, egyrészt a műanyaggal vonat, műanyagokra vonatkozó stratégia, ez egy eh, nagyon érzékeny anyag. A műanyagról van tehát szó, amikor a tengeri szennyezésről beszélünk, ott ez egy nagyon fontos eh, nagyon fontos eh, elem, de a szárazföldi szemétnek is egy nagyon komoly eleme. Nos, léteznek bio műanyagok is. Szerintem a műanyaggal kapcsolatos stratégiának nem csak kommunikációs fellépésnek kell lenni, hanem meg kell ezt már a kezdeteknél, kezdetektől fogva erősíteni konkrét fellépéssel. Aztán a föld alatti vízkészletek kérdése. Azt mondta, hogy talán az év második felében, akár már nyári szünet után is várhatunk valamit a bizottságtól. Hallottunk mendemondákat a megszületendői irányelvről. Nos, én úgy gondolom, hogy a források, erőforrások hatékony felhasználása elvének értelmében mindenképpen nagyobb hangsúlyt kéne erre helyezni. Zárásul még egy kérés. Szeretném tudni, hogyha többet hallanánk a beruházásokról. Hallottuk az imént, hogy különböző sebességek élnek Európában. Vannak olyan államok, amelyek képtelenek arra, hogy, az, hogy megfelelő beruházásokat tudjanak finanszírozni. Ezzel kapcsolatban nem mit gondol? Köszönöm. Köszönöm szépen. No pitanje gospodine Ovelu, s obzirom da se bavi zašto mora. Köszönöm szépen biztos úr felelős a környezet a tengerek minőségének, illetve a levegő minőségének a védelméért. Horvátország a környezetvédelem összes feltételének megfelel, de gondot jelenthetnek a szomszédaink, miután a szomszédaink nem felelnek meg, vagy nem teljesítik a környezetvédelmi előírásokat, a a horvátoknak gondjai vannak. Boszánszki Bródban van egy hulladékfeldolgozó üzem, amelyet amely komoly levegőszennyezést okoz, ez átmegy a határon. Montenegro esetében el kell mondani azt is, hogy az adraiai tengerbe szeretnének kőolajfúrásokat végezni. Nekünk ebből konkrét negatív következményeink lennének a bázeli, a barcelóniai jegyzőkönyvek, az irányelvek mind azt mondják ki, hogy a környezetvédelmet ellenőrizni kell. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet elérni azt, a bizottság hogyan tudja elérni azt, hogy a tagjelölt államok is tiszteletben tartsák ezeket a jegyzőkönyveket a környezetvédelem témájában. Köszönöm. Yeah, thank you very much, Alina. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr, köszönöm, hogy itt van. Bizonyára nem lepi meg, hogy az óceánra fogom kérdezni. Először is köszönöm szépen, hogy az Ocean Governance-ról kiadott egy közleményt, ez nagyon fontos, és egy nagy globális fellépést szeretne, ez egy kitűnő ötlet. Bizonyára tudja, hogy a Horizon 2020-ban lesz szó az óceánokról, tehát jobban lehet támogatni a tudományos ismereteket, mind erről. Két kérdésem van az óceánok kezeléséről. Lehet, hogy nem tudja a választ, de nem gondolja-e, hogy jobban kellene kifejleszteni, vagy jobban kellene a halászati szakbizottságban foglalkozni a tengerrel, inkább egy máre szakbizottságot kellene csinálni a halászati szakbizottságból. A második kérdésem az óceánokra vonatkozólag. Az óceánok kérdése téma a biztosok között? Van-e egy munkacsoportjuk ebben a témában? Hiszen úgy tűnik, hogy ez több tárcát is érint, hiszen nagyon sok minden kötődik az óceánokhoz és azok egészségéhez. Utolsó kérdésem a mikroműanyagok. Már beszéltünk a műanyagokról, és a mikroműanyagok kérdése nagyon fontos az óceánok szempontjából. Nem csak a halakban, a madarakban találják ezt meg, például a tengeri sóban is megtalálható ez. Van-e bármilyen fajta stratégia az ilyenfajta műanyagok leküzdésére, hiszen ez sok forrásból származhat, ruházatról is például. Van-e bármilyen fajta stratégiájuk az ilyenfajta műanyag csökkentésére? Köszönöm, nem mondja az elnök Ek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, örülök, hogy itt van. Az Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Franciaország, Új-Zéland partjainál több bárna is partra vetődött a tudósok nem igazán tudják, mi az oka ezeknek a partra vetődéseknek. Nem tudjuk azt, hogy miért történt mindez ilyen messze a természetes élőhelyektől. Sok elmélet van, amit tudunk, az az, hogy több bálna testében műanyagot, illetve halászhálót találtak. Tehát nagyon fontos itt a műanyag kezelés, örülök a bizottság fellépésének ezen a területen. De lehet, hogy a zaj terheltség, vagy a haditengerészet is hozzájárulhat a bálnák elhalálozásához. Van-e valamilyen terve a bizottságnak arra, hogy a bálnák pusztulását megvizsgálja, különös tekintettel a zajterhelésre, főként a haditengerészet által. A fajok sokszínűsége szempontjából ön elmondta, hogy nagyon fontos a fajok sokfélesége, viszont még mindig gondok vannak itt, Kíváncsi vagyok arra, hogy önök tesznek-e már itt valamit, a japán bálnavadászatot meg tudják-e oldani, és gondoljunk itt arra, és nem a Fáreó szigetek környékén történik. oké, asszony, igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr. Szerintem ünnepelnünk kellene, legalább egy jó üzenete volt, ez például a lengyel erdőt illeti. Én azt mondta, hogy folytatják a megfigyelést. Sokan ismerik ezt a kérdést. Szerintem meg kellene ünnepelnünk azt, hogy valami valós dolog történt. Szeretném folytatni ezt, amit Simon elmondott a műanyag stratégiáról ne csak közlemények legyenek, legyenek jogi eh, javaslatok is. Olyan sok időt telt már el, és az utolsó kérdésem, amelyre még nem kaptam választ, az jogi kötelezettségéről szól. Önnek valamit tennie kell a műanyag zacskókkal szemben. Egy eh, számlálási módszerre van szükség. Amikor beszéltünk erről a parlamentben, ön azt mondta, hogy ön hajlandó elvégezni ezt a munkát. És szeretném már látni ennek az eredményét. Az irányelvben volt egy másik pont is, okszala mondható anyagokról szól. Spanyolországban, Máltán, Afrikában, még nálunk is Szóval erről. Szeretnénk egy egyértelmű vizsgálatot. Szerintem be kellene ezeket az acskókat tiltani, hiszen a műanyag ellepi a mezőgazdaságot is. Ennek az adag használata azt jelenti, hogy a mikroműanyag bekerül mindenhova. Tehát kérem, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel a lehető leghamarabb. Még ebben az évben ezt végre kell hajtatni, és remélem, hogy egyértelmű választ kapok öntől. Ehm. Köszönöm. Faria úr. Következő. No, köszönöm biztos úr, hogy eljött. Én a óceáni kormányzásról beszéltem, valamint jelentéstevő, de már arról beszélt ön. És elmondta, amit mondtam volna. Úgyhogy van egy másik ügyem viszont, portugálul fog beszélni. Biztos úr. Ön egy kicsit közel, a, a portugál határhoz közel van egy lerakóhely, Spanyolország közelében is. A portugál felett nem értesítették a spanyolok erről a nukleáris fűtőanyag lerakóhelyről, ennek a létesítéséről. Aztán van még egy dolog, a spanyol kormány szeretne újraintani Burgosban egy régi atomerőművet. Ez megint csak közel a Portugálhoz, a Duoro folyó völgyéhez, amely Portugálián keresztül folyik a tengerbe. Van két másik spanyol projekt is, amely néhány kilométerre van, csak két ilyen projekt is, amely a portugál határ mellett van. Egy, egy bányafeltárás, egy teljes nyílt színi kitermelés Szalamankában, és van egy urán bánya feltárásának lehetősége is. Erről a projektekről nem tájékoztatták hivatalosan a portugál hatásot, hatóságokat, holott a vonatkozó EU irányelv alapján ezt kellett volna tegyék. És az ESPOI egyezmény alapján és a környezetvédelmi hatástanulmányokat kell végezni a határnátnyoló projektekben. Ez olyan, mint a három spanyol projekt. Arra is rámutatnék, hogy jövő csütörtökön ünnepeljük, illetve hát emlékezünk meg a szörnyű fukushimai atombaleset évfordulójáról. Hát ez is egyfajta mementó. Mindjárt befejezem, biztos úr. Örömmel hallom, hogy a bizottság megtesz mindent annak érdekében, hogy a tagállamok tartsák vállalásaikat. Remélem, biztos úr, ön elindít majd ö, szabálysértési eljárást akkor, hogyha a tagállam nem tart be jogszabályt. Kérdem, mit tesz a spanyol állam jogsértéseivel kapcsolatban? Mindjárt befejezem. Még azt szeretném hangsúlyozni, vajon a környezetvédelmi hatástolmányok ügyében mit tesz a bizottság, és mit tesz ön biztos úr? Vannak más parlamenti eszközök is ilyenkor, nem feltétlenül a bizottságot kell eh, ezzel megközelíteni azon a párnyi úr. Kérem, fogja rövidre. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, csak röviden néhány kérdés. Az első téma, amire Bonáfi asszony is utalt, ő az irányelv jelentéstevője nálunk, a körforgásos gazdaságról beszélek. Ez egy nagyon fontos téma. Igazi gazdasági paradigmaváltásnak kell bekövetkeznie. Aztán élelmiszer pazarlás. Ezzel a témával nem foglalkozott. A szakbizottságban módosítókat szavaztunk meg, melynek értelmében ezzel lehet azért foglalkozni. Ne felejtjük, hogy évente 89 millió tonna élelmiszert pazarolunk el Európában, és ez 120 millió tonnára is nőhet egy-két éven belül. Szerintem ez egy nagyon felelőtlen viselkedés kérdésem, hogy ezzel a módosítóval, amit a szakbizottságon elfogadtunk, ezekkel a módosítókkal eh, nem kívánja-e még egyszer, nem kellene még egyszer nekifutni ennek a témának. Harmadik dolog, öt tagállamtól kéri azt, hogy a nitrogén dioxid kibocsátását csökkentse. Néhány hónap eltelt már azóta, történt-e valami. Spanyolország, Olaszország, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, ez a szóba forgó öt állam. A nagyon, nagyon megemelkedett az elmúlt hónapokban a ö, problémás ö, esetek száma, tehát a levegő szennyezés ö, ö, nagyon súlyos válsága lépett elő. Milyen, mit tervez ezzel kapcsolatban, elnök? Köszönöm. Guteland asszony. And I'm aware that uh, um, time is late, so I... Köszönöm elnök azt, hogy késő van. Az egyik kérdésemet nem, tett, nem teszem fel, Bonafé asszony annyira jól megfogalmazta már, meg, megfogalmazta már ezt a körfogásos gazdaságra utaló kérdést. Ezzel kapcsolatban sokat tenni valunk, de mondom, a kolléga már beszélt erről. Egész gyorsan az Európában haldokló méhekről szeretnék beszélni. Ezt már korábban is felvetettem egyszer önnek. Kérdésem, hogy a bizottság hogyan vélekedik mindenről, hogyan gondolják ezt a problémát megoldani. Emögött több ok is van, az egyik ilyen a növényvédőszerek kérdése. Nagyon fontos, hogy a méhek életben maradjanak. Erről hogyan vélekednek. Második téma pálmaolaj illetve a fenntartható termelésra való átállás. Nagyon fontos, hogy a termelő országokban ne vágják ki az erdőket. A pálmaolajat élelmiszertermékekben és bioüzemanyagokban is használják. Kérdésem, mit tesz azért a bizottság, hogy a nem fenntarthatóan előállított pálmaolajat tartalmazó bioüzemanyagot tévedésből ne nevezzék környezetbarátnak, mert hogy ugye ez nem környezetbarát. Mit tesz azért a bizottság, hogy élelmiszerekben és bioüzemanyagban ne használjanak nem fenntartható módon elított pálmaolajat? Köszönöm. kérsz, García asszony következik. Muchas gracias, Presidenta. Como hay... Köszönöm, elnök asszony. Sok időnk nincs. Sí. Ah, que le toca a él. Ő jön? Go ahead. Nem, folytassa csak. Gracias, presidenta. Eh, hay un poco... Köszönöm szépen, kevés időnk van. Eh, sí, es que hago las preguntas. Fölteszem a kérdéseket, jó? Eh, dos preguntas concretas, señor comisario. Két konkrét kérdés, biztos úr. Az imént említette a kadmium csökkentését, kivonását. Van egy konkrét kérdésem. Ön szerint a bizottság javaslata megfelel, és ami megfelel az, a céloknak, e- Ön szerint elképzelhető az, hogy ezzel párhuzamosan tartalmazhatnak-e a, meg, a, meg, a marokkói ö, importok ilyen anyagot. Tehát Marokkóból jöhetnek ebbe az EU-ban kadmium tartalmú anyagok. Második kérdés. Az Agriban felmerült az is, hogy hogyan lehetne a szerves anyagokat jobban kihasználni. Ez kapcsolódik a nitrát irányelvhez. Mi a véleménye önnek erről? A nitrát irányelv kapcsolódhat ehhez? tehát az organikus termékeket felhasználhatjuk, így aztán kivonhatunk például a műtrágyázásnál, kivonhatunk káros anyagokat, és ezeket felválthatjuk szerves anyagokkal. Mit gondol erről? Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon gyakorlati javaslatom volna az atomprogram előrejelzését 2006-ban jelentették be. Ebben az áll, hogy 88 atomerőmű van Európában, amely nem működik, de nem is szerelték szét. A 121 működő atomerőmű fele viszont le, le már túl van a, az életciklusán. Fontos kihívásokat jelent mindez, egy kollégám is mondta, Amaraz csak 100 kilométerre van a portugál határtól. Úgyhogy rendkívül közel, és közel egy olyan folyóhoz, ami Lisszabon mellett folyik a tengerben. Mit tesznek ezen atomrömbek leszerelés érdekében? Szerintem kell legyen egy európai vészterv a, le, a bezárt atomerőművek, illetve az életciklusokat lezáró atomerőművek ügyében, hogy azokat leszereljék. Fontos ez. Kaputo úr, az utolsó hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, biztos úr, hogy ellátogatott ide. Eh, eh, al confronto. Köszönöm, hogy hajlandó válaszolni a kérdéseinkre. State fatte dei miei eh, colleghi come quella sul a kadmiumnal kapcsolatban már a kollégák feltettek kérdéseket, vagy Simon egy nagyon jól fogalmazta meg a körforgásos gazdaságra vonatkozó kérdését. Én egy másik dolgot hangsúlyoznék ki, ön ezt egy ecset vonással elintézte ez nem más, mint a légkör szennyezése, amelyek kívülről és belülről is, tehát épületen belül és épületen kívülről is származhatnak. Ez egy nagyon komoly emberi egészséget veszélyeztető tényező. A WHO szerint több mint 6 millió ember halálát idézi elő a légszennyezés, különösen a gyermekek vannak kitéve az ilyen típusú veszélyeknek. A WHO jelentése szerintem nagyon jó kiindulási alap, ez eh, meghatározhatja, hogy az európai szakpolitikáknak és a jogalkotásnak merre kell tendálnia. Kérdésem önhöz az, hogy vajon tudomásul vette a WHO jelentését a bizottság, és hogy ez alapján újra gondolták-e a jelenlegi szabályozást, illetve ön szerint nem érkezett el annak az időpontja, hogy ezt megtegyék. Köszönöm. Elnézést kérek, még valakit nem vettem észre. Igen, köszönöm elők, azt mondom, nagyon gyorsan tudom feltenni a kérdést, mondja Cabezon Ruiz asszony. Tengo el primer comentario, un comentario sobre el tema de la implementación o el plan de acción. Az akció terv végrehajtásával kapcsolatban lenne egy kérdésem, a habitat és a madár irányelv. Önnek az az egyik célkitűzése, hogy a végrehajtás jobb legyen. Szerintem elég sokat derogáció az akciótervben, és eléggé idejét múlt már. Ez az akcióterv azért született, hogy az a végrehajtását segítse. Jó lenne, hogyha nem lenne bürokratikus akadály. És figyeljünk oda arra, hogy milyen alap problémákkal rendelkezik maga az irányelv. Tehát mondom, azért született ez az akcióterv, hogy, az irány, hogy a végrehajtás segítse, ezzel már önmagában ön szerint el is érte az akcióterv a, a célját? Azt kérdezte az előbb, hogy a parlament állásfogást fog elfogadni ezzel kapcsolatban. Nem tudom, miért van erre szükség az Európai Parlamentnek. Nincs egybehangzó vélemény ezzel kapcsolatban. Miért kérdezi, hogy lesz állásfoglalásunk? Aztán víz. Juncker úr a ciklus elején azt mondta, mondta, hogy a víz olyan téma lehet, amivel kapcsolatban mindenképpen kezdeményezésekre van szükség. Köz, született erről például egy polgári kezdeményezés is. Konkrétan milyen terveik vannak erre vonatkozóan? Miután ez egy elég gyér erőforrás, terveznek egy jogalkotást ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm kollégát. Nagyon sok izgalmas kérdés, érdeklődés. Jó dolog ez. Ugyanakkor biztos nem tud mindékre válaszolni most. De hogy más korábbi fordulók alkalmával is most is meg lesz majd a módja annak, hogy visszatérjünk a válaszokkal a kollégákhoz. De azért a végszó önt illeti. Kérem röviden, ha Hát igyekszem reflektálni a kérdésekből minden, minél többre, de írásos válaszokat is küldök majd néhány olyan kérdésre, amire nem volt idő. Ami Bonafé képviselőt illeti, egyetértek azzal, hogy meg kell vizsgáljuk a környezetvédelmi ipari kapcsolódás hiányt. A körkörös gazdaság egy jó példa lehet. Olyan megoldás, ami mind a kettőre kiterjed a környezetvédelmi és a gazdasági igényeket is kielégítve. Ami a közgazdaságtani, a, közgazdaság, a gazdaságbeli és a környezetvédelmi kérdéseket illeti, a zöld ágazat egészséges ágazat. Még a válság idején is nőtt a, és ellenállt a, a, az ágazatok közül legkeményebben a zöld ágazat. Munkahelyteremtés, jövedelmezőség szempontjából is. Még akkor is, mikor a többi ágazat betegeskedett. Ami ugye várom én is a jövő heti plenárist Strasbourgban, magam is részt veszek majd ezen, a műanyag stratégiát illetően. Nagyon komolyan vesszük, nem csak EU szinten, hanem nemzetközi szinten is. Én személy szerint egyike voltam a G7-es könyvepélyemi találkozó részvetteknek, és én is erőltettem, hogy napirendre kerüljön, vigyük ezt a témát. A műanyagok témáját. A tengeri hulladék ügyével kapcsolatban és a DJ 20 ban is felvetjük a körkörös gazdaság témáját, illetően más területek is. Vegyi anyagok, milyen vegyi miért használunk, mennyit, hogy hol kérdései, illetve a Plastik Európa címszavát halalva mondom, hogy az európai vegyipar nagyon támogatja, együttműködik ezekkel a törekvésekkel, ami pedig a vízfelhasználást illeti. Ez nagyon fontos kérdés számunkra, hisz ugye a körkörös gazdaság éppen arról szól, hogy hatékonyabban használjuk fel a erőforrásokat. A víz pedig egyik legfontosabb erőforrásunk az egész földgolyón, és a gazdaság szempontjából közelebbről vizsgálva is. Úgyhogy ezt az egyik a kezdeményezést külön figyelemmel kísérjük. Simona beszélt a kezdeményezések némelyikéről, tudja talán, hogy a bizottsági munkaprogramban 2010-17-ig Legalább öt nagy kezdeményezést található, amelyek, amelyeket tovább viszünk. A műanyag stratégia az egyik ezeknek, mely nyilván foglalkozik az újrafelhasználás témájával és annak mértékével, úgynevezett plastic leakages, tehát a, a műanyag szivárgás fogalomkörével, az élelmiszeripar és egyéb ágazatokban, és arról is, hogy teljes mértékű műanyag függőség van egyes ágazatokban. Az öt kezdeményezés, az Interface of Product Chemicals and Waste, tehát a, a, a aggodalomra okot adó vegyületekre külön figyelemmel vagyunk az újrahasználásra és, a toxikus ciklusokban is. A monitoring keretet feladottuk, hogy vérjühessék az lépést a körkörös gazdaság kiépítésében, és célunk az, hogy egy jog, a, a víz minimum minőségi sztenderdjeit mérhessük a újra víz tekintetében, és az ivóvíz irányelv felerősítésében is gondolkozunk, hogy az állampolgári kezdeményezéseket, a 13-as kezdeményezéseket megszívleljük. Ezzel válaszolok azokra a kérdésekre is, amelyek később futottak be. Simona kérdezte, hogy mi a helyzet a befektetés beruházásokkal, vagy örömmel látom, és veszem tudomásul, hogy, hogy az FC alapok jelentős része éppen a zöld gazdaság felé ment, sőt a körkörös gazdaság felé, a Horizont 2020-as programban is 650 millió eurót került előrányzásra az európai ipari projektekben a körkörös gazdaság érdekében. Dolgozzunk egy zöld platformon is, az Európai Beruházási Bankkal és más bank szereplőkkel, hogy eh, megkönnyítsük a zöld beruházásokat, illetve ösztönözzük ezeket a körkörös hatóságban. With regards to Croatia, it is true. Horvátország ügyében igaz az, hogy vannak nehézségek. Nem tudom, ki kérdezte, de neki mondom, hogy határon átnyúló kérdések, ügyek vannak, ezek közül némelyik sok esetben tagállamokat, két vagy három tagállamot érintenek, vagy egy tagállamot és nem tagállamot. Azt mondta, csak politika által érintett országokat beleértve. Ha két tagállam közötti ügyről van szó, vagy egy, akkor meg kell próbáljuk rendezni a kérdést. Megfelelő tárgyalások révén éppen ez történik ezen esetek legtöbbjében. Mostly even Johannes Dehan is... Johannes Dehan is részt vesz ebben. Gezina beszélt arról, hogy mi a jövője és a további fejleszthetősége. A DG Peső, DG Máret főigazgatóságnak. Hát éppen ezen dolgozunk. Amikor átvettem a DG Márét, az akkor 80%-a halászattal foglalkozott, és csak 20%-ban oceanográfiai tengerpolitikai kérdésekkel. Én azt mondtam, meg kell fordítani az arányt. 80 a tengerpolitika, és csak 20 legyen a halászat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szentelünk elég figyelmet a DJ Márében a halászatnak, hanem azt, hogy más óceáni kérdésekre is figyelünk. Working group in the in college a bizottsági kollégiumban működő munkacsoport, tehát érintve az óceán, óceán kérdése minden biztos tárcát érinti, legyen az klímaváltozás, vagy bármi egyéb. Az óceánok, az éghalatot szabályozó rendszerek, a biodiverzitás, az élelmiszerpolitika mind-mind bír olyan aspektussal, amely az óceánok munkánkhoz kapcsolódik. Aztán együttműködünk kéz a kézben az óceánok kezdeményezésével is, meg az sarköri politikával. With, uh... És Federica Mogherini asszonyjal mindenben együttműködünk, hiszen az óceánok, illetve a sark vidéki terület nemzetközi viszonylatban is ugye jelentős kérdés. műanyagok, ez is egy nagyon fontos téma, és tudom, hogy nagyon sok tagállam egyoldalúan már fellépett ezzel kapcsolatban. Mi még elővigyázatosak vagyunk, és különböző tanulmányokat kértünk, hogy álláspontunk megalapozott legyen, de lehet számítani az elkövetkezendőkben a, a műanyag stratégiára. Egy példával élnék, por. Az a por, amelyet a gumiabroncsok hagynak a közutagon. More risky. Um, whale stranding and biodiversity, I totally... Aztán biodiverzitás, egyetértek önökkel. Az óceánokról nagyon keveset tudunk. About the biodiversity in our oceans as... Így aztán miután az óceánokról sem tudunk túl sokat, az óceánok biodiverzitásától ról meg még kevesebbet. Tehát bizonyos dolgokat nem is értünk, amelyek az óceánban történnek. On land we find the... Még amikor egy repülőgép lezuhan a szárazföldön, akkor pár perc alatt megtaláljuk, viszont amikor ez egy óceánban történik, az hónapok, évek kérdés, hogy megtaláljuk-e, és csak ha nagy szerencség van, akkor találjuk meg. That is happening. The, the... We're stranding it looks that it, it's happening more often because a szennyezés, a zaj, a szonárokkal való interferencia is jelenthet gondot a biodiverzitás csökkentésében. Ami a japán bálna halászatot illeti, ezt mindig-mindig föllemlegetjük, még akkor is, amikor Japánban jártam, mindig egyértelművé tettem a helyzetet. The, the forest in Poland, I think this issue was raised again. What I didn't <clears throat> explain. Van egy dolog, amit, amiről nem beszéltem, egy delegációt is küldtünk a DGMF-ből a lengyel erdő helyzetének kivizsgálására. A UNESCO-nak, az UNESCO-nak is volt ott egy delegációja. Az UNESCO ugyanarra a következtetésre jutott, mint mi. Műanyag hordozacskók. Daniel elmondta, hogy van már erről egy irányelv. Uh, I forgot the name came up to me. Uh, we decided that this is something that, that we should work on. Úgy döntöttünk, hogy erről aktívabb munkát folytatunk már. Egyébként 2015-ben egy irányelv elkészült, és vannak olyan tagállamok, amelyek ezt már végrehajtják, de természetesen nyomon követjük ezt a témát. Faria úr említette a határon átnyúló konfliktusokat az Almaraz kérdésben azt gondolom, hogy Juncker úrnak sikerült egy megállapodást kicsikarnia, a spanyol és a portugál kollégákat sikerült egy asztalhoz leültetnie, reméljük, hogy megtalálja erre a megoldást, de azzal egyetértek, hogy mindenkinek be kell tartania az ESPO jegyzőkönyvet, ESPO jegyzőkönyvet. Nukleáris kérdések. A bizottság számára nagyon fontos az, hogy az Euratom, illetve az EU környezetvédelmi szabályokat messze menőkig betartsuk. Nem csak én magam gondolom ezt így, hanem Kárnyiete biztos asszony is. Élelmiszer pazarlás, élelmiszer hulladék, ez is nagyon fontos témája a körforgásos gazdaságnak. több mint 20, az élelmiszereinknek kb. 20%-át kidobjuk, az Egyesült Államokban ez még nagyobb arány. A bizottság az összes tagállamot arra kérte, hogy álljanak elő egy tervvel, hogyan képzelik el az élelmiszer hulladék csökkentését. Egy, van egy ENSZ célkitűzésünk egyébként, a tagállamoknak nem csak egy tervet kell kidolgozniuk, hanem rendszeresen be kell számolniuk erről a folyamatról. With regards to, to bees, I mentioned that in uh, as part of the following the birds and habitats uh, reef. Aztán habitat és ennek a frissítése, ami a porzó mechanizmusokat illeti, nagyon sokféle olyan rovar van, amely ennek a folyamatnak részese, tehát amely beporzással foglalkozik. Reméljük, hogy ezzel tudunk majd foglalkozni a, röv- a közeljövőben, tehát tanulmányokat szentelünk majd ennek a témának, de nem tudom azt most megmondani, hogy erről lesz-e irányelv, de ha igen, akkor önök is részesei lesznek ennek pálmaolaj, erdőírtás, ezek a kérdések mindig is prioritásnak számítottak az Európai Bizottságban. Nem csak az EU-n belül vagyunk aktívak, hanem együtt kell működnünk az, a termelő országokkal is. Én Vietnámmal, Indonéziával, Maláziával folytattam tárgyalásokat, azért vannak jól, jó példák is. Nálunk van egy nagyon jó EU faanyag irányelvünk, és az EU szorgalmazta azt, hogy az erdők is legyenek a fejlesztési gólok, benne legyenek a fejlesztési gólok célkitűzésekből. Nos, természetesen ezekre a kérdésekre nem lehet egyszeri megoldást találni, nincs rá csodaszert. Nagyon fontos az, hogy a nemzetközi szereplők mind összefogjanak, és helyi szinten is mindenkit bevonjunk. 2016-ban egy, bizot, egy tanulmányt készítettünk az erdők pusztulásáról. Idén júli, júniusban fog ez elkészülni. Ez alapján dől el, hogy ezzel kapcsolatban lesz-e külön fellépés. A pálmaolaj azért is kérdéses, mert a egy hektárra jutó hozama nagyon magas, úgyhogy ez kiváló bevételi forrás a termelő országoknak. A mezőgazdaságban mindenhol, itt is vannak jó gyakorlatok, káros gyakorlatok, nem mondható el az, tehát, hogy a pálmaolajat, mint olyat, mint olyat be kell tiltani, viszont a nem fenntartható pálmaolaj gyártást azt le kell állítani. Levegő minőség. Hát erről már sokat beszéltem. All right. So, thank you very much. Any... Köszönöm szépen. Hogyha valamire nem válaszoltam kielégítően, akkor azt hiszem, hogy azt majd közvetlenül megbeszéljük. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, hogy ilyen kimerülten válaszolt az összes kérdésre. Majd kapunk írásbeli válaszokat is. Köszönöm kollégák, következő ülésünk március 30-án lesz. Köszönöm azoknak, akik idáig maradtak.